PP, ECR és EFDD frakciók benyújtották a szakbizottsági posztokra történt kinevezéseiket. Ezeket egyzőkönyvben közé tettük. Ha ezen ülés végéig nincsen megjegyzés ezekkel kapcsolatban, akkor az ő kinevezésük elfogadottnak tekintetik. A 2000